Also ich glaube, wir können beginnen. Azt hiszem, elkezdhetjük a munkát. Mielőtt elkezdenénk a napi renddel kapcsolatos munkát, szeretném itt üdvözölni Gabriele Preuss látogatócsoportját. Az én hazámból érkeztek tehát, és most szívből üdvözlöm Önöket itt Brüsszelben, Észak-Rajna Westfáliából érkeztek, és Gabriele Preuss csoportjáról van szó. Ami pedig a napi rendünket illeti szeretettel üdvözlöm Jens Gáját, aki szintén abból a régióból származik, és aki költségvetési szakbizottság tagja. Általában nagyon jó a TRAN és a Költségvetési Szakbizottság közötti együttműködés. Gájer kolléga 2017. évi költségvetés fő előadójaként fog beszámolni nekünk, utána pedig egyeztetünk is vele, vitát is lefolytatunk. Nagyon fontos, hogy a TRAN szakbizottság prioritásait a költségvetés kialakításakor is figyelembe vegyék, azért, hogy a parlament aztán a tanácssal egy határozott pozícióból tudjon tárgyalni a 2017. évi költségvetésről. Geyer kolléga, öné a szó. Köszönöm szépen, Mihály. Én Eszeni vagyok, az nem Westfáliához tartozik közvetlenül, de van a szomszédban. Úgyhogy én is szeretettel üdvözlöm a vendégeket, akik a szomszédból érkeztek hozzánk. Pénzről van szó, pénzről beszélünk, ebből is látszik, hogy amikor arról van szó, hogy mi a helyzet a kiadásokkal, akkor lehet, hogy nincsenek olyan sokan itt, nem olyan nagy számban vannak jelen a kollégák, mint amikor arról beszélünk, hogy hogyan akarjuk elkölteni a pénzt. A Transzakbizottság a második szakbizottság, ahová ellátogatok. A nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó szakbizottságban jártam ma délelőtt, és azt hiszem a legvégén, amikor már bejártam az összes szakbizottságot, mindenki továbbra is azt fogja mondani, hogy igen, vannak prioritásaink, de a mi prioritásaink azok a legfontosabbak. Rám a kellemetlen feladat hárult, hogy mindenkivel beszélnem kell, és a végén csak nagyon keveseket tudok boldoggá tenni, nagyon kevés politikai kívánalomnak tudok eleget tenni a költségvetési eljárás végén. Most az eljárás legelején vagyunk, a múlt héten Strasbourgban elfogadtuk az Európai Parlament iránymutatásait, a kollégák is részt vettek ebben a munkában, jelen voltak. Itt határozzuk meg az Európai Parlament prioritásait, és itt fektetjük le, hogy szerintünk hol lesznek a problémák a 2017-es költségvetés kapcsán. Egy rendkívül nehéz helyzetben vagyunk jelen pillanatban. Mi mindannyian politikusok vagyunk itt a parlamentben, ezért nem is kell senkinek azt hiszem külön elmondanom, hogy az Európai Unió milyen helyzetben van és milyen válságokkal küzdik. Ez a helyzet, kedves kollégák, azt eredményezte, hogy a múltbeli költségvetési eljárások során és az aktív költségvetési évben, tehát 2016-ban az Európai Unió minden olyan eszközzel élt, amelyek a költségvetés keretein belül rendelkezésre állnak, egy kivétellel, ez az úgynevezett contingency margin. Hogyha azonban mobilizáljuk ezt a marzsot, akkor 2020 végéig, a többéves pénzügyi keret végéig, tehát másút meg kell takarítani ugyanezt az összeget. Ez egy sürgősségi tartalék, de hogyha költünk ebből, akkor azzal is tisztában kell lenni, 2020-ig takarékoskodni kell, meg kell takarítani azt az összeget, amit innen felhasználtunk. Minden egyéb eszközzel éltünk az eddigi évek során és az idén, és a válsághelyzet nem enyhült. A 2016-os költségvetési évnek viszonylag az elején járunk, és a tavaszi háromoldalú egyeztetés alkalmával abban állapodtunk meg, hogy az első pótköltségvetést támogatjuk, 100 millió eurót kívánunk mobilizálni, mozgósítani. A görögországi helyzet orvoslására ott ugye nagyon súlyos humanitárius helyzet alakult ki a menekültekhez kapcsolódóan. Mindenki tudja a Költségvetési Szakbizottságban, hogy erre a pénzre szükség van, de persze a tanács felé megfogalmazzuk azt a kérdést is, hogy meddig akarjátok így toldozgatni, foldozgatni az európai költségvetést. Meddig akarjuk az európai költségvetésben meglévő forrásokat arra felhasználni, hogy megoldjunk olyan politikai feladatokat, amelyeket ugyan meg kell oldani, ez vitathatatlan, de ezt nem lehet pótköltségvetésekkel egyedül megoldani. Törökországnak is pénz sütandó, ezt is a 2016-os költségvetésből kell kivonni. Ez egy plusz feladat lesz, és ha abból indulunk ki, hogy a humanitárius helyzet ugyanan súlyos marad, mint eddig is volt, akkor az új finanszírozási eszköz további forrásokat tesz szükségesé. És akkor még meg sem említettem, hogy milyen válságok várhatnak még ránk, például a mezőgazdaságban. Tudjuk, hogy ez egy nagyon problematikus ágazat ilyen szempontból. Ez a kontextusa a 2017-es költségvetésnek, annak kialakításának. És persze az Európai Parlament úgy kívánja alkalmazni az Európai Unió költségvetését, hogy közben politikai prioritásunkat megvalósítsuk, javítsuk a helyzetet a polgárok számára, a vállalkozások számára, de tisztában kell azzal lennünk, hogy nagyon korlátozottak a forrásaink, és ezek a források nem is szabadok feltétlenül. 2016 során sokat vitáztunk arról, hogy a Transzakbizottság teljesen jogosan egyébként méltatlankodott a felett, hogy az FC alap egy alaphoz szükséges források egy részét pont az európai hálózatépítési eszközből kell elvonni. És ez ugye egy olyan eszköz, amely rendkívül fontos jelen szakbizottság számára. Ez a nem tetszés tehát jogos, de egy dolgot szem előtt kell tartani. A középtávú pénzügyi keret allokálja a pénzek nagy részét. Úgy szoktam nevezni ezt, azt az éjszakát, amikor az állam és kormányfők hét évre megállapodnak a pénzügyi keretről, hogy hosszú kések éjszakája, ilyenkor mindenki egy nemzeti borítékkal megy haza, ez a nemzeti boríték egyrészt meghatározza azt, hogy az adott tagállam mennyi kell, hogy befizessen az európai költségvetésbe, másrésztről azonban benne áll az is, hogy a regionális alapból, a szociális alapból, a mezőgazdasági alapokból mennyi pénzt kap majd az adott ország. A tagállamok a többéves pénzügyi keret meghatározásakor abban állapodtak meg, hogy még a felül, félidei felülvizsgálat idején is érintetleneknek kell maradniuk ezeknek a nemzeti borítékoknak. A tanács ragaszkodott ehhez, az Európai Parlament viszont rossznak tartotta ezt a megközelítést. A Lisszaboni szerződés sok jó újítást hozott, de itt ebben a kérdésben a parlament hátrányt szenvedett, hátrányos változás történt a parlament számára a Lisszaboni szerződése. Ha ez azonban így van, kedves kollégák, akkor ez azt jelenti, hogy a bizottság rendelkezésére csak nagyon kevés lekötetlen szabad forrás elrendelkezésére, hogy olyan dolgokat finanszírozzon például, mint amilyen az ESZI. Gyakorlatilag csak a kutatási pénzek szabadok, de hát ezzel is saját magunk alatt vágjuk a fát, hiszen elvileg e pénzekkel akarnánk Európát versenyképesebb és innovatívabbá tenni, és ide sorolandó az Európai Hálózati Építési Eszköz is. Úgyhogy a bizottságnak nem volt igazán nagy mozgástere, amikor forrásokat kellett előteremtenie, csak ez a két opciója volt. Még egy rossz hír, körülbelül 3,3 milliárdot sikerült eddig mobilizálni a mobilizálandó 8 milliárdból, ami azt jelenti, hogy az EU-nak még elő kell teremtenie azokat a felmaradó összegeket, amelyekre szükség lesz ahhoz, hogy meglegyen a 8 milliárd. Attól tartok, hogy a bizottságnak nem lesznek újabb ötletei a tavalyi évhez képest. Mi költségvetési szakbizottságként nem fogunk más tenni, mint amit tavaly tettünk. Minden bizonyal követjük majd a TRAN döntését, illetve nyomon követjük a TRAN döntéshozatalát, és hogyha a tanács és a bizottság úgy dönt, hogy az FC számára a CEF-ből von el pénzeket, akkor valahogy a saját költségvetési olvasatunk során ezt kompenzálni kell. Azt azonban nem tudom megígérni, kedves kollégi, kollégák, hogy a CEF forrásait meg tudjuk tartani a jelenlegi szinten. Szerintem, hogyha beszélünk egymással, akkor őszintén kell beszélnünk egymással, és szeretném világosá tenni önök számára, hogy a bizottság szorult helyzetben van, nincsenek igazán alternatívái, arra vonatkozólag, hogy honnan teremtsen elő forrásokat, és hogyha valakinek a Transzakbizottságban van ötlete arra, hogy honnan máshonnan vonjon el a bizottság, vagy vonjunk el pénzt, mi közösen, akkor nagyon örülnék ennek, nagyon hálás lennék, de ma azt nem tudom megígérni önöknek, hogy a költségvetési tárgyalások után majd sikerre sikerről számolhatok be önöknek. Prioritásokat határoztunk meg, ezek nem csak az Európai Unió jelenlegi válságai mentén orientálódnak, hanem vannak egyéb problémák is, amelyeket eddig nem sikerült megoldani. Az innováció nem elégséges az Európai Unióban, sok tagállamban még mindig túl magas a munkanélküliség, sok tagállamban még mindig túl magas a ifjúsági munkanélküliség. És itt vannak az Európa 2020 stratégia célkitűzései is, amelyek továbbra is az Európai Unió prioritásai között szerepelnek. Ezeket mind-mind a költségvetési iránymutatásokba beépítettük, megismételtük. Például a szegénység elének küzdelem kapcsán felhívtuk a figyelmet arra, hogy a gyermek szegénység az Európai Unióban a szegénység problémájának egy különleges területe, egy különleges jelenség a tagállamokban, és ezért el kell gondolkodnunk azon, hogy a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjainak a szegénységi kockázatát hogyan tudjuk csökkenteni. Sokszoros válsághelyzet van tehát, Egyre több szükség van arra, hogy pénzt költsünk, nem pedig egyre kevesebb, miközben a tagállamok forrás mobilizálási lehetőségei egyre korlátozottabbak. Megpróbálunk majd kapcsolatot teremteni a több éves pénzügyi keret félidei felülvizsgálatával a költségvetési eljárás során, és a parlament és a költségvetési szakbizottság minden bizonyjal élni kíván majd a lehetőséggel, hogy felvesse, hogy lehet-e úgy megoldani az Európai Unió problémáit, hogyha azt mondjuk, hogy hát a takaró túl ilyen rövid, idáig nyújtózkodunk, ahelyett, hogy a tagállamoktól nagyobb hozzájárulásokat kérnénk. Köszönjük szépen Jens Gájernek, mondja az elnök, most pedig a Trambeli jelentéstevőnk Izabella Del Monte kap szót. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a előadónak. A 2017-es költségvetési fő gondolatok tekintetében néhány témát említenék. A helyzet, tehát a válság jellemzi, pontosan ezért tartjuk szükségesnek, hogy legyenek beruházások, hogy legyen munkahelyteremtés, hogy legyen verseny, hogy támogassuk a kereskedelmet, a KKV-kat, legyenek határon átnyúló beruházások is. Köszönetet szeretnék mondani azért is, mert a tízes cikkbe a Connecting Europe Facilities-t bevették. Ez egy szükséges, nagyon fontos mechanizmus, ami kompenzálja a megszorításokat, ahogy az el is hangzott nemrég. Ezek a megszorítások nagyon jelentősek, akkor is hangsúlyoztuk, amikor erről szó volt, hogy fontos, hogy legyen ennek megtérülése, ami persze tudjuk, hogy nem könnyű. A multiplikátor hatás ilyen alapoknál nagyon nehéz az infrastruktúrális szektorokban elérni. A turizmust is kellene, hogy hangsúlyozzuk. Az idegenforgalom az a szektor a gazdaságban, amely lehetőséget biztosít növekedés, foglalkoztatás tekintetében. És az idegenforgalommal is tudunk harcolni a, foglalko- a fiatalok foglalkozási problémái ellen. Tudjuk segíteni a nők foglalkoztatását, a fiatalok foglalkoztatását, plusz lehetőséget tudunk adni olyan területek számára, ahol nagyon nagyok a nehézségek hasonló módon a távoli területekhez képest, ahol nagyon nehéz újraindítani a növekedést. A biztonság témájáról már beszéltünk ma délelőtt a közlekedési szektor tekintetében. Ennek a finanszírozását nem szabad csökkenteni, de természetesen a pénzügyi átláthatóság szükséges minden ügynökség esetén. Az idegenforgalommal kapcsolatban még szeretném elmondani, hogy a beruházási alapok tekintetében, főleg a COSME alap tekintetében, amely a KKV-kat támogatja, hasznos lenne, hogyha lennének pilot projektek is. Ilyeneket kellene, hogy javasoljunk a költségvetés tekintetében, előkészítő tevékenységként is. Ez rendkívül fontos ahhoz, hogy tényleges beruházási programokhoz jussunk el, és ezeken keresztül tudjuk majd ugye a pályázatokat meghirdetni. Köszönöm. Nem szépen Wim van de Kamp. Nem? Akkor eh, Maximiliano Sali. Grazie. Mi... Köszönöm. Csatlakozom az előadó gondolataihoz. Egyébként ezt már eh, korábban is nagyon nagyra értékeltem. Geyer kollégával már tudtunk együtt működni más témában is, és akkor is kiterült, hogy lehet, hogy számunkra eltérő dolgok a legfontosabbak, és mégis együtt lehet dolgozni. Akkor a társasági adóról volt szó a korábbi együttműködés során. Két megjegyzésem lenne. Ezek már tulajdonképpen szerepeltek az előadó bevezetőjében, és de Monte kolléga is említette. Sajnálatosan meg kell, hogy állapítsuk, hogy a forrás hiány az EFSZ-nél valószínűleg arra kényszeríti a bizottságot, hogy a CF-nél újabb beavatkozásokat javasoljon. Az elhangzottakhoz képest még egy dolgot szeretnék elmondani, és remélem a költségvetési javaslatban ezt figyelembe veszik, hogy az egyes eszközök teljesítését megfelelően ténylegesen kellene értékelni. Például a CEF, hogy tudjuk, ez nem egyszerűen egy eszköz, amit beruházás finanszírozáshoz lehet használni, közlekedési infrastruktúrákban. Ez egy olyan eszköz is, ami jól működik. Banális, hogy arra kell, hogy emlékeztesek, hogy ez egy olyan eszköz, amely tényleg ott avatkozik be, ahol nehéz magánforráshoz jutni, a beruházásokhoz. És ez a furcsaság ennek a témának a CEF-ből az FC-be való átcsoportosításnál. Ahogy Demonte kolléga is mondta nemrég, az FC-ben nehéz a multiplikátor hatást elérni, és ugyanakkor onnan veszünk el finanszírozást, onnan veszünk el pénzt, ahol ugye nehéz magánberuházókat találni. Ez a döntés, ön helyesen mondta, hogy hát ez egy kényszerhelyzet, és ezt már láttuk korábban is, de ez egy ellentmondásos módszer. Amennyire lehet, ezt csökkenteni kell. Idegenforgalom. A források kérdésével kell, hogy foglalkozzunk. Isabella de Monte azt, hogy említette a kozmét. Még egy dolgot szeretnék hozzátenni, egy kulturális kérdést olaszként. Segítenünk kell, az idegenforgalmat, mint gazdaságélénkítő eszközt. Gondoljunk Olaszországra, régen nem voltunk kreatívak, vagy nem arról van szó, hogy régen kreatívak voltunk, most meg nem. De hogy Ázsiából, az egész világból jönnek turisták hozzánk, európai országainkba, azért, hogy megnézzék, hogy a kézműves ipar hogy működik most, ez az idegenforgalmat ösztönzi, de a gazdasági modellt is támogatja. Remélem, hogy ezeket az elemeket figyelembe tudják majd venni, és jó munkát kívánok minden esetre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pavel Telicka. Uh, thank you, Chairman. Uh, thank you. Uh, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak, és azzal szeretném kezdeni, ami tulajdonképpen egy általános megjegyzés. Nem szívesen mondom, de az elmúlt években nem voltunk igazából sikeresek az ágazati intézkedéseinkkel. Ha visszatekintünk az elmúlt 5-7-8 évre, akkor persze van egyfajta um, politikai irányváltás, a TENTI, a, a CEF, aminek vannak eredményei olyan eredmények, amelynek multiplikációs hatása is van. Ezt nyilvánvalóan figyelembe kell venni. A második dolog pedig tudom, hogy már késő, illetve eső után köpönyeg, de hát az FC jelentés mi is? Mi is az FC? Egy olyan kezdeményezés, amivel elsősorban magánberuházásokat akarunk generálni, hogy növekedést, munkahelyet teremtsünk, tehát magántőkét. A CEF pedig, a CEF alapvetően a TNT finanszírozására és más projektek finanszírozására van, amelyek mm, a köz érdekét szolgálják, és állami jellegűek. Higgyék el, hogy vannak olyan projektek, amiket csak az EU finanszírozáson keresztül lehetne megvalósítani, és nagyon, nagyon sok ilyen projekt van. Erről nem szabad elfeledkeznünk. Nem pusztán arról van szó, hogy őrizzük vagy vigyázzunk a, a forrásokra, hanem azt is látni kell, hogy a, a projektek jellege is eltér, és a kedvezményezettek is e, mások és mások panaszkodhatunk sokat, szomorú e, az a helyzet, hogy nincs sok siker, de talán ahogy ön is e, hangsúlyozta, valóban fontos e, látni ezeket a tényeket. Elfogom, adom én is, amit a kollégák mondtak, tehát nagyon amennyire csak lehet őrizni kell a finanszírozási lehetőségeket az elhangzottakért, és van még egy ok is. Nagyon sok folyamatban lévő projektnél, hogyha hagynánk a forrásokat, akkor egyszerűen a jövő költségeit, a jövőbeni költségeket növelnénk. Ugye ne feledjük el, hogy a beruházások 5-7 év múlván sokkal drágábbak lesznek, mint ma. És ennek nem csak a gazdasági ciklusokhoz van köze, hanem a jelenlegi helyzethez is. Tehát ezen dolgozunk, és szívesen működünk együtt az előadóval és az árnyék előadókkal. Elfogadom azt a tervezet, elfogadom azt is, amit mondott, hogy ötleteket mondjunk arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk kreatív ötletekkel megkönnyíteni az ön életét, és, a, és hogyan tudjuk a saját prioritásainkat is meghatározni. Én egyértelműen megpróbálok majd ebben lépni. Mi nem csak tranként nem csak közlekedésért és turizmusért felelünk, hanem azért emellett én olasz is vagyok, úgyhogy szeretném megnézni, hogy hogyan tudnánk mindenra jobban reflektálni, hogy tényleg ez az egyik növekedés, a növekedés egyik mozgatórugója. You would, you have said, and probably I would come with a, a, a... Um, nagyon sok fontos, hogyha önfegyelmet is gyakorolnánk. Nem, nem személy szerint, hanem bizottságként, szakbizottságként, ami tagállami hatáskör, és ahol hozzászoktak ahhoz, hogy mégis az EU finanszírozza, ott akkor nyilvánvalóan a tagállamok elsődleges hatásköréről van szó. Mi viszont az a politikai részt biztosíthatjuk a közlekedés terén. Nem csak munkahelyeket kell teremtenünk, hanem mivel ez egy határon átnyúló jellegű tevékenység, ezért sokkal inkább fontos, hogy elérjük az EU forrásokat. A válságok világszerte tapasztalhatók, és nekünk tagállamoknak, ugye mert ugye mindannyian tagállamokból származunk, azt be kell, hogy lássuk, hogy ha tagállami hatáskörről van szó, akkor az az ő finanszírozási felelősségük is. Úgyhogy szerintem ezt is meg kellene nézni majd a munka további részében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Karin Madelli. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai bien... Köszönöm, elnök úr. Meghallgattam az előadót valójában nem adták meg azt az útvonalat, hogy merre haladjunk, nem adták meg a különböző fázisokat, nincsenek dátumok, például a pilot projektek tekintetében, az előkészítő tevékenységek tekintetében, pedig szerintem ezek lényeges elemek. Ma ezeket az elemeket közé tudja tenni, meg tudja mondani nekünk? Ja, ich habe mich jetzt auch nochmal én is szeretnék szót kapni. A három célt már említettük, munkanélküliség, éghajlati célok, és Európának össze kell nőnie. Mindig is ezek voltak a célok, és mindenek előtt ennek érdekében hozták részre az FC-t. Az FC elsősorban a tagállamok miatt van. Azt mondták, hogy magas az ifjúsági munkanélküliség, 50%-os fel kell lépni ellene. Ez így jó is, a, addig jó volt, amíg a finanszírozásokról volt szó. Ugye azt mondták a tagállamok, hogy mint a parlamenti költségből jöjjön, ez már a szolidaritásnak a megtörése. Nem lehet azt mondani, hogy nekünk szükségünk van a pénzre, de fizessetek ti, de ne szóljatok bele. És most ezt újra meg akarják ismételni, és ez elfogadatlan. A célokat ráadásul nem is érik el, mert a projekteket nem nézik meg alaposan. Ma délelőtt például a Lyon-Torino alagútról beszéltünk, az a, a világ leghosszabb alagútját, alaká, alagútját akarják ér, építeni 12 milliárdért, ráadásul a, a francia számövőszék azt mondta, hogy nem is 12, hanem 26 milliárd, és nem csináltak alternatív vizsgálatokat, hogy mi lenne, mibe kerülne, hogyha a meglévő szakaszt hoznák rendbe, mennyi időt lehetne megtakarítani, és főleg mennyi munkahelyet lehetne mert az, hogy 20 éven keresztül megy egy fúrógép az Alpokon keresztül, az nem igazán a munkanélküliség elleni harc, pont az ellenkezője. Ez nem, ez nem igényel munkahelyeket, tehát az ellenkezője érjük el, és ráadásul egy csomó milliárdot elköltünk. De a munkanélküliséget nem tudjuk leküzdeni. Az éghajlati célról nem is beszélek, mert hogyha 30 év múlva készül el, akkor semmit nem történik, vagy a Semmering alagút Ausztriában szintén EU-s pénzekből a Pannon mélyföldön keresztül 30 év múlva lesz kész, de nem kellene ott a alagutat építeni, hiszen van, ahol párhuzamos simpárakat kellene kiépíteni, vagy villamosítani, tehát nincsen alternatív vizsgálat. Egyszerűen a Connective Europe Facility-ből elvették a pénzt, és emiatt már nincsen semmiféle ellenőrzési jogunk. Két évig vitatkoztunk arról, hogy melyik projekt alkalmas, melyik nem, és akkor megállapodtunk, hogy bizonyos projekteket támogatunk, pedig én én sem vagyok az, aki el eh, egyetért, de mégis a konszenzust mindannyian támogattuk, és ez fontos is volt. Most elküldik az FC-nek a pénzt, és nincsen semmi ellenőrzésünk. Lehetne például finanszírozni a, a nagybritániai eh, atomerőművet, amit magánforrásból nem lehet finanszírozni. Ezért az, azt mondta az állam, hogy nem baj, 30 évig garantálom azt a azt az energiaárat, ami gyakorlatilag háromszor annyiba kerül, mint a tőzsdei ár. Semmi köze sem a klímához, sem az energiahatékonysághoz, az olaj, gáz és uránnak való hát, er, hátadfordítással sincs semmiféle köze. Éppen ezért igazságtalannak tartom azt, hogy egyrészt mindent a parlament fizessen, másrészt pedig ami szintén igazságtalan, és már szintén beszéltünk róla, hogyha a teljes költségvetésről, amely a parlament rendelkezésre áll, minden terület csak egy centet adna a közösbe, akkor az egészet finanszíroznánk. De persze, akkor a mezőgazdaság azt mondja, nem, mi nem, a többiek azt mondják, hogy tőlük sem, és ez sem szolidaritás a kutatásnál és a közlekedésénél akarták csak ezt. De ez, ez abszolút nem szolidáris. Teljesen egyetértek. Szükséghelyzetben szolidárisnak kell lenni, össze kell tartani, és a pénzt ott kell elkölteni, ahol abszolút szükséges, ahol az emberek életét mentjük meg, nem pedig az szerint, hogy minden fontos, de mi nem adunk rá pénzt. Mindenki egy centet, miért nem lehet akkor ezt megcsinálni? Nekem ez szolidaritást jelentene de nem az, hogy itt mazsolázgatunk, és akkor utána csak akkor költünk pénzt, hogyha semmiféle célt nem szolgálnak a projektek. Én voltam az utolsó, Jens, megadom a válaszra a lehetőséget. Köszönöm szépen. Közvetlenül hadd válaszoljak a te kérdéseidre, Mihály. Sajnos, sajnos nem úgy van, hogy az európai költségvetés különböző kategóriákat határozna meg. 1A, ott megvan a pénz, mondjuk arra, amiről a Költségvetési Szakbizottság dönt. Az 1B a regionális, 2 mezőgazdaság, 3 belpolitika, a 4 a külpolitika. A kategóriák között nem lehet pénzeket hozni-vinni, ezt nem engedi a költségvetési rend. Eredetileg ennek észszerű oka is volt. Volt ugyanis olyan idő, amikor mondjuk egy gazda a, mező a gazdaságában termelt áruért az LKG-tól akkor garantált árat kapott. Ennek eredményeképpen minden gazda annyit termelt, amennyit csak lehetett, ökológiai értelemben eh, kétséges körülmények között, vagy megkérdőjelezhető körülmények között tejtengerek és vajhegyek lettek ennek az eredménye, de teljes mértékben túlzott árak védelme értelmében bevezették ezeket a kategóriákat, és a kategóriák közötti transfer nem volt lehetséges. Tehát a, annak érdekében, hogy a mezőgazdasági kiadásokat maximálják. Ezeknek az időknek már rég vége, de a kollégák a költségvetésben a tanácsal még mindig középkori harcot vívnak, akkor, amikor a költségvetéssel kapcsolatos döntési szabadságról van szó. Minden hozzászólónak mondhatom, hogy az ő kormánya adott ponton ugyanolyan kemény, mint mások más pontokon. Nem szeretnék, senki nem szeretné a költségvetési ellenőrzése való befolyását csökkenteni. Ha valóban minden költségvetési eszköznek egy át a Connecting Europe Facility-be raknánk, akkor a finanszírozási hátrányokat valóban kompenzálni lehetne, de ez nem valós alternatíva, az egy a kategórián belül kell mozognunk. Politikailag követelhetünk mást, de az egy olyan követelés lesz, amely a tagállamok felé irányul. Nochmal darauf. Szeretnék visszatérni arra, ami a Connecting Europe Facility forrásaival történik. Minél világosabb, minél sikeresebb, eredményesebb a, az FEC forrásainak alkalmazása, annál jobban tudunk érvelni amellett, hogy megvédhessük ezeket a forrásokat, és ne vegyék ki a költségvetési sorokból. A a CEF projektek gazdasági jelentősége az érintett ágazatok és régiók számára egyértelműen kimutatható lenne. Ez, ezt meg kell tenni, és akkor az intézményekkel való tárgyalásaink során szerintem a CEF fenyegető veszteségeit korlátok között tudnánk tartani, és a Connecting Europe Facility-t meg tudnánk védeni. Teljes mértékben biztos vagyok abban, hogy ez többségi támogatást kaphat a házban, és a Költségvetési Szakbizottság is kiáll majd a CEF forrásaiért, de hát ez csak a háznak a az álláspontja. Ezzel kell majd a tanácshoz mennünk, és a három intézmény tárgyalásán majd meg kell, meglátjuk, hogy sikerül-e a CEF-et, illetve annak a léptékeit megtartani. Költségvetési szakemberként hadd mondjam el, hogy ami fontos a vitával kapcsolatban is. Ugye itt van az FC, ahogy Hildegárd is mondta, pénzügyi értelemben nyereséges projekteket lehet finanszírozni. Van egy másik eszközünk is, ez az európai, iniciat, európai kezdeményezés a projekt kötvények számára. Ez olyan, mint az FC-nek a, az úgynevezett um, átmeneti szüneteltetése, de az európai költségvetés számára ugyanígy működik és legalábbis Németországból nézve a Hamburg-Schleswig-Holstein például egy az öt finanszírozhat. De, de ezen keresztül lehet további projekteket is finanszírozni, amelyek hosszabb távon tekintve nagy valószínűséggel nem lennének nyereségesek. Nem világos az, hogy mely közlekedési projektet melyik eszközzel eh, finanszírozható. A TRAN részéről, hogyha kapnék érveket erre vonatkozóan, az sokat segítene. Akkor eh, két dolgot még a turizmusról és egy mintaprojektról. Kezdjük a turizmussal. A legutóbbi ciklusban a, a Regi Szakbizottság tagja voltam, amikor a regionális politika keretirányelvét tárgyalták. Nagy vita volt arról, hogy az európai regionális alap vagy te, a turizmus projekteket lehet-e támogatni, vagy sem. Akkor a regionális szakbizottság úgy határozott, hogy igen. Mindig mindig is eh, a, halljuk majd eh, azt az érvet a bizottságtól, ha éppen ezért, hogyha mi akarunk eh, turisztikai projekteket finanszírozni, hogy hát az a regionális szakbizottság hatásköre. Úgyhogy én is azt kérném, hogy a ház képviselői legyenek kreatívak e téren, hogy ezen túlléphessünk. A második dolog a mintaprojektek, a pilota projektek. Időközben már a TRAN héten belül előkészítő intézkedések folynak a mintaprojektekről. Néhánynak gyorsan átfutottam rajtuk, a témája a turizmus. Mi az értelme a mintaprojekteknek? Minden költségvetésben 40 millió eurót biztosítunk, tulajdonképpen nevetségesen kis összeg, de nem szabad többet a mintaprojektek számára biztosítani. A mintaprojektek akkor támogathatók, ha két feltételnek felelnek meg. Egyrészt az Európai Unió hatásköre, kettő, e, még soha ilyen ne tört, nem szabad, hogy korábban az EU-ban bármely költségvetési eszközzel finanszírozott dolog lehetne. Ha e, e, megfelele két követelnének, akkor a bizottság A kategóriás projektnek nevezi. Ez nyilvánvalóan nem lehet 40 millióból nagyon sok mintaprojektet finanszírozni, maximum hetet, az már elég jó. Ha azt szeretnék, hogy a turizmus nagyobb mértékben támogathatóvá váljon EU költségvetéskül, akkor azt kellene, azt kérem, hogy azt gondolják el, hogy a turizmusban találjanak mintaprojekteket előkészítő intézkedéseket kell tenni, hogyha ezek az előkészítő munkálatok sikeresek, akkor lehet, meg lehet nézni, vagy akkor már könnyű európai programot csinálni. Minél több ilyen van, annál több érvünk lesz arra, hogy a következő középtávú pénzügyi tervben megfelelő forrásokat kapjunk a Tranon keresztül is a, a turizmus projektekre. A, a szokásos költségvetési eljárásban nem látok túl nagy esélyt arra, hogy e, ez megvalósuljon, mert, mint mondtam, most még mindig azzal érvelnek, hogy ez a regionális alapból finanszírozható. De vannak olyan rések, amelyek abból mégsem finanszírozhatók. Ezért kell ezeket a, a réseket úgy meghatározni, hogy azokból mintaprojektek legyenek, e, és akkor lesz esélyünk arra, hogy innen finanszírozok. Még egy utolsó mondat. Én is állandó jelentője vagyok e, a Költségvetési Szakbizottsághoz tartozó ügynökségek kapcsolatban. Alapvetően fontosak ezek, éppen ezért úgy gondolom, hogy nem lesznek ezen a területen megszorítások vagy csökkentések. A mostani előadó érintette ezt a kérdést, de annak tükrében, hogy például a Frontex jelenleg nem határvédelmi koordinációs ügynökség, hanem hatóság lesz. A Frontex mellett valószínű, hogy sok más ügynökség is belpolitikai értelemben emelkednek rangjukban. Kevésbé vagyok optimista azonban az ügynökségek kiépítésére vonatkozóan, mert itt a szakbizottságoknak azt hiszem, még jó érveket kell találniuk arra, hogy a jövőbeni intézkedésekkel kapcsolatban hogyan igazolható ez a, a kiépítés. Várom az együttműködést, és köszönöm a vitát. Én pedig köszönöm az előadást, a válaszokat, és azt, hogy részt vettél a vitán. Biztos, hogy találkozunk még. Mielőtt a következő napi rendi pontra térnénk, szeretném a brazil kormány delegációját üdvözölni, akik pont a 16-os pont miatt jöttek a bizottság kérésére az ülésünkön. Üdvözlöm Önöket a szakbizottságban. Ja, und zu diesem Tagesordnungspunkt. E napi rendi ponttal kapcsolatban kértem tehát a bizottságot, hogy a transeurópai közlekedési hálózatra vonatkozó munkálatokról számoljanak be. TNT a téma tehát. Talán megvárom a mozgást, Also dann zum nächsten Tagesordnungspunkt, da habe ich die Kommission. Ami a következő napi rendi pontot illeti, megkértem az Európai Bizottságot, hogy tájékoztassanak bennünket a TNT-vel kapcsolatos munkáról. Ami a gerinchálózatot illeti, illetve a folyosókat, a bizottság bemutatta a vonatkozó munkaterveket, mi ma azt szeretnénk megtudni, hogy a TNT-vel kapcsolatosan továbbra milyen kezdeményezések várhatóak. A DJ Move illetékesének adom most meg a szót, hogy röviden vezesse be a témát. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Hát tudjuk, kik a Penti igazi barátai, azok, akik még itt vannak a teremben. Mielőtt rátérnék a tárgyra, reflektálnék röviden az előző vitára, illetve a ma délelőtti CEF költségvetésről szóló vitára. Szeretnék előjáróban bocsánatot kérni, ugyanis Nyomon követtük azt a levelet, amelyről ejtett ma délelőtt Péper úr. Ez a levél gyakorlatilag e-mailként érkezett meg hozzánk, és most előkészítettük a választ. A válasz megerősíti azt, amiről ma délelőtt is beszéltem. Mi a magunk részéről legalábbis soha nem mondtuk azt, soha nem állítottuk, hogy nem lesz szükség kiegészítő finanszírozásra, ami a CEFET életi, épp ellenkezőleg kétségbe esetten keressük az újabb forrásokat. Csak ennyit szerettem volna tisztázásképpen elmondani, és a biztos úr írásban el fogja juttatni önöknek a formális választ is, tehát a mi álláspontunk teljesen világos ebben a kérdésben. Ami a tentét illeti, először is a jobbomon ülő Herádnak, Gudrunnak és egyéb kollégáknak szeretnék köszönetet mondani, azoknak is, akik nincsenek itt. Ugyanis a tenté kialakítása, illetve a tenté alakulása jóval meghaladja azt, amit még a legoptimistábbak is akár előre láttak volna a szabályozás elfogadásakor. A munkatársaink a folyosókra vonatkozó munkaterveket is bemutatták önöknek. Ezeket a munkaterveket, a kilenc folyosóra vonatkozó munkatervet a tagállamok már jóvá hagyták, egyetlen egy tagállam sem kérdőjelezte meg az elemzéseket, illetve az ajánlásokat, amelyeket a koordinátorok megfogalmaztak ezen munkatervek révén. Ez úgy gondolom már önmagában siker. Ami most előttünk áll feladatként, az az, hogy a statikus, statikus képet arról, hogy mire van szükség a folyosók kapcsán, az infrastruktúra területén egy dinamikus kép alakuljon ki. Hogy mire van szükség a beruházásokat illetően, de sok más egyéb elem is ide tartozik. Fontos, hogy frissítsük folyamatosan a folyosókkal kapcsolatos helyzetről kialakult képet, ami a folyosók végrehajtását illeti, vagy megvalósítását, itt a különböző intézkedések tartoznak, a projektek jóváhagyása, végrehajtása, interoperabilitási intézkedések és egyéb más intézkedések is ide sorolandók. Emellett a szükség lesz olyan intézkedésekre is, amelyek a hálózat használatát optimalizálják. Ezek olyan intézkedések, amelyek általában nem kapnak helyet a szabályozásban, ez egy innováció, és egy egész sor teljesítménymutatóra is szükség lesz, annak érdekében, hogy ne csak a hálózatok megvalósításának a mértékét tudjuk meghatározni, hanem számos más egyéb fontos mérvadó elemet is. Sokszor nagy infrastruktúra projektek, nagy tervezett infrastruktúra projektek között kell összekötetést teremteni, ilyenkor az összekötő kaput, kapocsnak nagyobb hozzáadott értéke lehet, mint egy újabb nagy léptékű projektek, főként a határokon átívelő projektek, kisebb projektek esetében. Rotterdamban június 22-én és 21-én, 22-én kerül majd sor További egyeztetésekre jelen lesznek ezen szakbizottság tagjai, de ott lesznek a közlekedési miniszterek és egyéb érdekelt körök is. Ezen túlmenően a horizontális, illetve tematikus munkatervek első két tervezete is hamarosan elkészül. Az egyik a tengeri útvonalakra vonatkozik, Brian Simpson a koordinátor, aki még mindig nagyon aktív, és itt van a másik, amely a vasúti interoperabilitásra vonatkozik. Két nagyon erős eszköz lesz ezzel a kezünkben. Ezek felhasználhatók lesznek arra, hogy a szakpolitikánkat tovább alakítsuk ezeken a területeken. Haraldnak sosem elég a munkából, ezért még egy további kalandra invitálta a koordinátorokat, ugyanis az igen sikeres egyeztetésekből levontuk a következtetéseket, az infrastruktúra finanszírozás jelentés alapján, és arra jutottunk, hogy esetleg újabb témakörökkel is foglalkozni lehetne. A következő témaköröket választottuk, multimodalitás, ITS, azaz intelligens közlekedési rendszerek, új technológiák, más szóval hogyan tudjuk az új technológiákat gyorsabban piacra juttatni, a városi dimenzió, amely egy nagyon fontos dimenzió, ezt sohasem lehet eléggé hangsúlyozni, és végezetül a TNT kibővítése hogy az összes szomszédunkig elérjen, nem csak a Nyugat-Balkánra, hanem más szomszédos országokba is elérjen. Ezekről mind-mind a tenté napokon fogunk vitázni, egyeztetni, és remélhetőleg utána majd itt a szakbizottságban is tükröződnek az ott elhangzottak, hiszen jó lenne, hogyha ezen ajánlások közül, ez, ezen ajánlásoknak lenne valamilyen utóélete, vagy az önök által készített saját kezdeményezésű jelentésekben, vagy néhány jogalkotási kezdeményezésben, amelyekkel majd foglalkozik jelen szakbizottság. Néhány delegált jogi aktust is tervezünk, az egyik már eljutott önökhöz. Ez a TNT nyugat-balkáni kibővítését célozza. Egy hónappal ezelőtt született meg a szöveg. A következő májusban, idén májusban várható. Az átfogó hálózat technikai kiigazítása lesz ennek a témája. Megvizsgáltuk a statisztikákat, és technikai adaptációra lesz szükség, amelyek figyelembe veszik a, a hálózat legújabb változásait. Ami a tenté napokat illeti, remélem, hogy önök közül minél többen jelen tudnak majd lenni. Nagyon fontos esemény lesz ez, Sokat fogunk például beszélni a finanszírozásról, hiszen közeleg a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata, de másrésztről most tudjuk első ízben megítélni azt, hogy az eszi kontextusában a közlekedés területén mi történt és történik, és a különböző magánbefektetőkkel és az Európai Beruházási Bankkal is egyeztethetnek majd a különböző projektek felelősei. A munkaterveket tematikus munkadokumentumok révén fogjuk megvitatni, azok alapján, és az európai tagállamok, de az összes szomszédos ország is jelen lesz, sőt a szomszédos országok miniszterei is ott lesznek, legyen szó a nyugat-balkáni régióról, a keleti partnerséghez tartozó országokról, Törökországról, vagy a déli föld, a földközi tengerítésük déli részéről. Ők mind-mind jelen lesznek, hogy közösen megvitassuk a munkaterveket, illetve a TNT kiterjesztését az egész szomszédos régióra. Végezetül hadd mondjak néhány szót a mai vita fontosságáról. Nagyon nagy megelégedéssel tapasztalom azt, hogy erre a vitára még azelőtt kerül sor, hogy a tagállamokkal egyeztet lettek volna a szakbizottság részéről. Nagyon örülök annak, és köszönöm önnek, elnök úr, hogy napirendre tűzte ezt a kérdést, így lehetővé téve, hogy őszintén eszmét cseréljük erről a kérdésről. Köszönöm. Én is köszönöm, hogy az elnök Wim van Dekam következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy Onidi úrnak és tímjének köszönetet kell, hogy mondjunk a tájékoztatásért. Az a benyomásom, hogy a bizottság mindenképpen sokat dolgozik, de a tenté folyosóknál dupla olyan erősen. Nagy várakozásaim vannak a tenti napokra, napokkal kapcsolatban, amelyek idén Rotterdamban kerülnek megrendezése, azaz Hollandiában is. Hollandia ugye az egyik legjobb tagállam, ahogy önök is tudják, ez kétségtelenül hasznos lesz tehát nekünk is, és talán még kellemes is. Feltűnt, mellesleg két kérdésem van, feltűnt, hogy a finanszírozási lehetőségek száma a Centé folyosó al fejezeteinek finanszírozhatósága egyre nagyobb lesz. Az EFSI kohéziós alapok, a nemzeti finanszírozás, és, és, és. Ez jól értem? Igazam van? Vagy pedig nem nő a finanszírozás rugalmassága? A második kérdésem pedig Kína. China in eh, de eh, Midden- en Oost-Europese eh, landen. Mit tesz Kína közép-kelet, a közép-keleti országokban? Valóban jelentős európai beruházásokat eszközöl a tenté folyosokba az unión belül? Vagy csak erről szóbeszéd van? Köszönöm szépen. Gezina Meissner a következő. Köszönöm. Én is köszönöm a magyarázatokat. Minden nagyon jól hangzik, és igazából egy kérdésem van csak. A tentével kapcsolatban sok minden elhangzott a prioritásokról. Minden szép, minden jó. Mit tehetünk mi parlamentként? Hiszen meg vagyunk győződve arról, hogy a tenté és a CEF nagyon jó eszköz arra, hogy mindezt támogassuk. Megint nem fogok választ kapni, és igazából különböző országokból szám, származunk, különböző kormányokkal van kapcsolatunk, és ezért fontos lenne, hogy tudjuk, hogy hol vannak hiányosságok, hol van baj. Tudnunk kell a saját tagállamával kapcsolatban az ember Nyilvánvalóan nincsen szintén teljes képen, hiszen országon belül regionális különbségek is vannak. damit man darum Úgyhogy nagyon fontos lenne ezzel is foglalkozni. Karina Deli. monsieur le, président. Köszönöm, elnök úr. Egy megjegyzésem lenne Sajnos a dokumentumot még nem tudtuk látni. Jó lenne, hogy előre megkapnánk legközelebb a dokumentumot. Nem vagyunk sokkal, az igaz, de mindig nagyon érdekes, és nagyon szívesen hallgatjuk Önt. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a bizottságnál természetesen mindenki támogatja még mindig az infrastruktúrális határon átnyúló befektetéseket, beruházásokat. Ön azt mondja, nézzük meg a projekteket a teljesítés alapján, teljesítési jelzők alapján. Igen, ez, ezzel egyet tudok érteni, de a teljesítés, hogyha a 21. századi közlekedésre gondolkodunk, akkor a holnapra kell, hogy gondoljunk. Nem hiszem, hogy az, amit elmondott, az a nagy projekt, a holnapi teljesítményre kell gondolni. Ugye azt mondta ön, hogy vannak nagy projektek és más döntések. Én azt mondom, hogy mik a más döntési lehetőségek. Említette a prioritásokat, urbális mobilitás. A 21. században, kedves kollégák, nem az a lényeg, hogy a szükségtelen nagy projektben gondolkozunk. Ez borzasztó a környezetre vonatkozóan, de demokratikus szempontból is borzasztó. Ez, ez a holnap, ez, erről van most szó. Minden helyszínben fog történni, ez a jövő, minden helyben. Nem hiszem. Ez nem egy ideológiai kampány. Szerintem ez a jó irányítás, az európai finanszírozás észszerű kezelésének a kérdése. A Lyon Torino szakaszra gondolunk. Az Európa finanszírozza, és a finanszírozza ez egy csőd lesz. Például nézzük a Perpignan Figueres útvonalat, ez 2009-ben indult be. Nézzük meg, hogy valóban olcsóbb lett-e az útvonal, hogy hányan használják. A, nem az indikátorokat kérdőjelezem én meg, hanem a jövedelmezőséget hol van a jövedelmezőségi modell a TNT programban? Ez az első kérdésem. Második kérdésem. A Juncker Bizottság nem lép ki. Ugye ön azt mondta, hogy Juncker úr szerint az utolsó lehetősége ez a bizottságnak. Hát akkor a gondolkozzunk abban, hogy az állampolgárok európai projekttel. Az európai projekt az a szállítás, a közlekedés elsődleges felhasználóira kell, hogy gondoljon, és ez pedig a városi mobilitás, fenntartható városi közlekedés. Ez munkahelyet teremt, jó az állampolgároknak, jó a környezetnek, de jó a klímacélok tekintetében is. Hanidi úr, azt tudom, hogy ez a Lyon Torino vonal, úgy gondolják, hogy ez az én szenvedélyem, veszőparipám, de nem hiszem, hogy ha ezt 8-ról fölemeljük, aztán 12 milliárdra, sőt a francia bíróság meg majd 26 milliárdról fog beszélni, lehet, hogy inkább más projektekben kéne gondolkodni, és konkrétan az állampolgárok közvetlen igényeire. Köszönöm. Danke sehr. Jetzt Jens Nielsen. Köszönöm. Jens Nielsen. Tack så mycket. Jag kommer ifrån eh, de norra delarna av Köszönöm szépen. Én Svédország északi részéről származom. Igen, szorosan működünk együtt Finnországban, a közlekedési kérdésekben, a teljes északi régióra, az, a folyosókra, a TNT hálózat részeire együttműködést alakítottunk ki. Nos, emlékszem arra, hogy volt egy olyan jelentésünk, ami a nagy projektek finanszírozásával volt kapcsolatos, és az ott jelentkező problémákról. Ebből én azt láttam, hogy a TNT rendszer egésze jövőorientált kell, hogy legyen kezdettől fogva, és ez szerintem helyes is, mert ez az, amit segíteni kell, nemzeti döntéseket kell hozni nyilvánvalóan ahhoz, hogy az európai finanszírozást előkészíthessük, és úgy gondolom, hogy onnantól fogva, amikor elkezdődik a beruházás, az egész projekt éveken, akár évtizedeken át is folyhat. Azt szeretném tehát tudni, hogy ez az alapelv létezik-e még továbbra is az EU finanszírozás, hogy a projekteket megindítsa, elindítsa. Köszönöm. Jó Matéze a következő. Kerimet. Köszönöm, elnök úr. Igen, Torino, Lyon, sokan vagyunk, akit, akik, de ez a veszőparipája, és talán Kramer elnöknek is. Inkább az a kérdés, hogy mások miért nem kérdezik meg ezt a fekete lyukat a nagy európai projektek között. A zöld frakciós kolléga említette, hogy a Perpignan Figueras csődbe ment, most járom ment csődbe a társaság, és ez egy olyan vasúti vonal, aminek a kilométer költsége egy hatoda a Torino és az áruforgalma ötszöröse a Torino Lionnak. Ez a nagy projekt, Torino Lion, Ez a jövedelmezőségi paraméterek alapján a biztos csőd felé visz minket. Rendkívül sok pénzt elköltünk Európában azért, hogy 20 éven keresztül átforjunk egy hegyet, munkahelyteremtés nélkül, és azért, hogy talán 20 év múlva egy órát nyerünk egy olyan útvonalon, ahol nagyon kevés áru halad át, azért, hogy olyan városba jussunk el, ahol pedig magának a városnak az áthaladása több órát vesz igénybe. Amikor elvekről beszélünk, nagyon helyes osztható elvekről. És aztán a gyakorlatban ezek a nagy projektek szerte foszlatják az összes elvünket, környezeti hatás, fenntarthatóság, gazdasági szempontból, projekthasznosság. Amikor így lépünk előre, akkor egyszerűen tényleg értetetlenné válik a fellépésünk a közvélemény előtt. Köszönöm. Danke sehr, jetzt Marco Valli. Köszönöm szépen, kollega. Köszönöm, elnök úr. Elnézést, hogy késve érkeztem. Egy másik ülésen kellett, hogy részt vegyek. Igen, én is nagyon sok időt töltök azzal, hogy próbáljam elérni az átláthatóságot az infrastruktúrális munkák esetén. Egyértelmű kell, hogy tegyük, hogy először is nem akarunk olyan infrastruktúrális műveket, amelyek a közösség számára nagyon sokba kerülnek, és aztán amelyeknek semmi létalapja nincs. Mert a közlekedés szempontjából nem hoznak plusz forgalmat. Látjuk, hogy a kollégák is említettek olyan infrastruktúrális vállalkozásokat, amelyek csődbe mentek, nem hoztak plusz utast az útvonalra, stb. Hogyha ilyen munkákat végzünk, azzal nem keltünk keresletet, és pedig fontos, hogy pénzforgalmat akarunk csak kelteni ezekkel, aztán ez pedig nem igazán átlátható, mert amikor a képviselők rákérdeznek egy projektre, információkra, finanszírozási információkra, a projektekkel kapcsolatban, a pályázatokkal kapcsolatban, akkor a bizottság nem adja ki ezeket az információkat. És nem csak a képviselők, hanem az egész parlament abban a jelentésben, amit az előző Strasbourgi plenárison elfogadtunk, a pénzügyi érdekek védelmére vonatkozóan. Ebben a jelentésben a parlament kéri a Torino Lyon projekt átláthatóságát, és az összes más infrastruktúrális munkára vonatkozóan is ugyanezt kéri. Független, ex ante értékeléssel, az infrastruktúrális munkákkal kapcsolatban. Sokszor ezek nem az összes európai polgárt szolgálják, hanem csak néhány céget, és néha a szervezet bűnözést szolgálják. Mi azt akarjuk, hogy fogalmazunk teljesen egyeteműen ezen projektek tekintetében. Itt van a bizottság képviselője, a parlament, a plenárison, rákérdezett erre az információkra, Torino-Lioni átláthatóságra. Úgyhogy szeretném, hogy a bizottság tényleg adjon választ, hogy átláthatók-e mindenki számára hozzáférhetővé kívánják -e tenni ezeket az adatokat. Az állampolgárok által választott képviselők kérik ezt. Adják ki ezeket a dokumentumokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Devi Andor. Dankeschön. Uh, first of all, uh, I would like to thank... Uh, Először is köszönetet szeretnék mondani a rövid felvezetőért, és én is várom a tentén napokat különösen azért, mert holland koordinátorom van, és az EPP-ben nagyon szeretik Rotterdamot, az vicc volt. Üdvözlöm az Európai Bizottság erőfeszítéseit, és nagy erő, öröm számomra, hogy látjuk a berlini folyamat első eredményeit a Nyugat-Balkán országokban. Mint önök is emlékeznek, tavaly augusztusban Bécsben csúcs találkozó volt, és megállapodtunk. Az országok miniszterelnökei megállapodtak az útvonalakban. A transzeurópai hálózat kiterjesztése a régió irányában pozitív jel, és nagyon nagy lépés előre a régió közi együttműködésben. Szeretném néhány javaslatomat is elmondani hogy további megfontolásra ajánlani. Önök is tudják, hogy van jelentős különbség a tagállamok és a jelölt országok között, a Nyugat-Balkán országai között az infrastruktúrális projektek finanszírozásában. Ahhoz, hogy ezeket a szűk keresztmetszeteket megszüntessük, és a, a az egész hálózatra a folyosó szélességet biztosítsuk, úgy gondoljuk, hogy ezeket a különbségeket meg kell szüntetni. Az EU gazdaság számára is jót tesz, hogyha a, ezeket a szűk keresztmetszeteket megszüntetjük, különösen azért, mert a következő években még nem számíthatunk a csatlakozásra. Másik fontos elem a TENTI koordinátorok mandátuma. Biztos vagyok abban, hogy a térképek korábbi elfogadásával ez a formális akadály szintén elhárul. Az utolsó elem pedig, amit, amire a figyelmüket irányítom, az az INA jelentés, amely a közép-kelet-európai közlekedési infrastruktúra jelentése. Majdnem készen van, és bízom abban, hogy a jelentés, amelynek EPP-s árnyék előadója vagyok, segíti majd a bizottságot arra, hogy nem csak közép-kelet-európában, hanem ahogy az előttem szólók rámutattak, a Nyugat-Balkán területén is a keleti partnerség számára előnyöket hozzon. Köszönöm szépen. Köszönöm. Dominik Riké. Merci, Monsieur le Président, je remercie. Köszönöm, elnök úr, és szeretnék összetett mondani, hogy ilyen hű hozzánk a mai napon a bizottság képviselője. Kérdésem lenne. A szerint a módszer szerint, ahogy a eh, TNT tervet tervezik és értékelik, most az összes projektre gondolok, Ezeknél a lényeg az operatív művelet, és van is egy erre vonatkozó ügynöksége a bizottságnak, ez látja ezt a feladatot évek óta, meg finanszírozási mechanizmussal, és így foglalkozik a bizottság a kiválasztással és az operatív nyomon követéssel. Mi tartalmaz ennek az ügynökségnek, mi ennek az ügynökségnek a kapcsolata az FC-vel és az Európai Beruházási Bankkal. Az Európai Beruházási Bankban van egy one-stop shop rendszer, és így a projektek benyújtói nem csak benyújtják a papírokat, hanem technikai elemzési lehetőséget is kapnak. Tehát benne a beruházási bankon belül van egy ilyen elemző struktúra, ami úgy tűnik, hogy nem igazán tud összekapcsolódni azzal az ügynökséggel, aminek pedig rendkívül sok tapasztalata van az TNT-vel kapcsolatban, a TNT-vel kapcsolatban. Tehát nincs igazán kapcsolat a kettő között, így tűnik. De hol tudjuk biztosítani a folyamatosságot? Az én benyomásom az, hogy jelenleg a beruházási bank is foglalkozik ezzel a kérdéssel, de nem igazán próbálnak a bizottság technikai ügynökségével egyeztetni. Hát ez nagyon sajnálatos. Szerintem biztosítani kéne a folyamatosságot, és ennek a munkának a minőségét. Néhány egyéb megjegyzésem is lenne, aztán majd egy kérdésem is. Gajer urat hallgattam. Egy olyan felkészült ember, mint ő, a költségvetés tekintetében azt mondja, hogy nem igazán érti a Connecting Europe Facility, az FC és a kötvény, kötvények kapcsolatát, pedig itt nagy különbségekről van szó, tehát hogy ez egy lényegi kérdés, és ez kapcsolódik is az első kérdésemhez, vagyis milyen a kapcsolat. Tehát a bizottsági operatív ügynökség tekintetében jól értjük el, ugye ezek vannak közprojektek, vannak köz és magán, és vannak csak magánprojektek. Muszáj ezeket megkülönböztetni. Az a benyomásom, hogy nem igazán koherens az eljárás. Pénzügyi eszközök, költségvetés, Európai Beruházási Bank, és ugye mi itt közlekedési témákkal foglalkozunk. Lenne még egy kérdésem Gondoltak-e már arra, hogy idézőjelben projektkötvényeket fogunk kialakítani, projektbondokat az FC tekintetében? Nem tudom, mekkora a portfóliója ennek most, és hogy milyen kötelezettségek szerepelnek itt, de egy ilyen értékpapírosítás szerepele olyan projekteknél, amelyeknél ugye kicsi a plusz érték. Ugye vannak, nagyon eltérőek ilyen szempontból a projektek, hiszen nincsenek pénzügyi eszközeink, ha jól értettem, bizonyos projektekre. Még egy kisebb kérdésem lenne. A plenárison az Európai Parlamentben fogunk-e foglalkozni ezzel a kérdéssel? Ugye lesz ez a tenté nap, ha jól értettem. Vielen Dank. Und jetzt Bilbao de Bar. Köszönöm szépen, Baronika kollega. En primer lugar pedir disculpas. Köszönöm, elnök úr. Először is elnézést, mert egy másik ülés is most folyik, és nem tudok egyszerűen két helyen ülni egy időpontban, ezért nem tudtam meghallgatni a bizottság beszámolóját. Már más is föl vetett az enyémhez hasonló aggályokat. Egy kérdésem lenne. 2013-ban a TNT projekt felülvizsgálatát elvégeztük a prioritást élvező projektek tekintetében. 94-ben indultak az első ilyen tervek, projektek. 2016-ban még ezek egyikes se zárult le, az egyik prioritást élvező projekt sem. Ezeknek a helyzete eltérő. Két kérdésem lenne a bizottsághoz. A 2013-as felülvizsgálatot követően A pénzügyi eszközökről már beszéltek mások, ugye a projektek végrehajtásához megvannak a megfelelő eszközök. A bizottság szerint a tagállamok által benyújtott projektek tiszteletben tartják azokat a kritériumokat, amelyeket a parlament 2013-ban felülvizsgált. Spanyolországban, Baszk területen tudjuk, hogy a egy projekt egy része zárult csak le, nagyon nagy a késedelem, pontosan a spanyol kormányfinanszírozás hiánya miatt. Kérdésem a bizottsághoz. Végeztek-e számítást a költségek tekintetében, hogy nekünk, európaiaknak mennyibe kerül mindez. Nem csak konkrét költség tekintetében, hanem gazdasági, kohéziós, fejlesztési, környezeti szempontból is. Mennyibe kerül nekünk, amikor a projekteket a tagállamok nem végzik el, nem fejezik be? Mindig beszélünk a projektek, ugye milliós szintű projektek végrehajtásáról, de szerintem többe kerülnek ezek, többe kerül az, hogy folyamatosan késedelmet szenvednek ezek a projektek. Ugye mi ki költekezünk, elköltjük a hatalmas pénzeket ezekre, de a tagállamok nem zárják le, és félbe maradnak ezek a projektek. Mit terveznek ilyen esetekben tenni? Ugye. Köszönöm szépen, Claudia Monteiro da Guia. Muito obrigada, Sr. Presidente e, além dos, dos Países Baixos, dizer. Köszönöm, elnök úr. Portugál vagyok. Nagyon sok lehetőségünk van nálunk is. Ugye elég, ha említem Madeirát, ez a sziget, ahonnan én is jövök, az európai kontinens része, és uh, érdemes uh, néhány szót szánunk uh, Madeira a dicséretére is. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, hogy bemutatta a helyzetet, és hogy említette a tengeri autópályák témáját is. Konkrét akcióterv készül most már. Én egy szigetről érkezem, egy szigeti régióból. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy elismerjük, hogy a tengeri autópálya kérdése támogatja a gyenge szigeti gazdasági helyzetet. Ezért kérem mondja el, hogy a szigetek és az ultraperiférikus régiók hogyan integrálódnak majd ebbe a cselekvési tervbe, milyen cselekvés fognak javasolni azért, hogy a szigetek közti összekapcsolást javítani lehessen, szigetek között, egymás között, illetve a szigeteken belüli közlekedést is és hogyan lehet a szigeteket az egyes folyosókba bevonni. Hogyan koordinálják majd az EFSI finanszírozást, az EFSI, a SEF és a regionális alapok pénzét a projektekben, hogyan lehet majd harmonizálni. Ezek a kérdéseim a bizottsághoz. Szeretném az összes jelenlévő képviselőt fölkérni arra, hogy jöjjenek el a képviselői terembe most az ülés után az erről a témáról szóló tájékoztatóra. Köszönöm. Megint én kérnék szót. Ma délelőtt elmondtam már, hogy nagyon örülök annak, hogy a határon át nyúló területek most magasabb, vagy szekciók most magasabb prioritást kaptak, de ugye nem lennék én, hanem lenne kritikám is. Egyrészt amit a Bilbaobeli kollega mondott, ők kiszámolták azokat a projekteket is, elsősorban azokat a kris projekteket, amelyeket nem valósítanak meg, és hogy az mibe kerül. Két példa. 2014-ben Németország és Csehország között a Ednicből Dolni pusztávával való 670 méternyi vasútszakaszt megépítettek, 25 évbe telt ez. Ez a 670 méter, nem kilométer, méter, ha 20 évvel ezelőtt került volna megépítésre, hogy akkor mennyi pénzt takarítottunk volna meg, mert ugye tele vannak a vonatok, és megérte. Hasonló számítást szeretnék például a berlin preslau és Krakó vonalra, ahol 100 millió fi, eh, hiányzik 50 km villamosításra. Két órát takaríthatnánk. Két Lyon esetében 26 milliárd egy órára, itt, két, itt 100 millió két órára. Tehát számolnak-e ilyet? Mondják ezt, hogy ezt csináljátok meg, mert ennek van értelme. Ez egy egészen más dolog, a Lyon Turi soha nem fog amortizálódni, de ez itt más. De Leon Turinra, vagy Lyon Turinra azért mondok, mert a, a finnországi példa is elembe jut. Az utolsó delegációban a Helsinki polgármesterrel érdekes beszélgetést folytattunk, aki azt mondta, hogy igen, mi is Európához akarunk tartozni, és kell egy alagút Helsinkiből Tallinnba, ez a világ leghosszabb alagútja, a Lamens az semmi ehhez, és erről álmodnak 40%-ot a kohéziós forrásokból az EU fizetést. Mire hivatkozik a Leon, a Lyon Turinra? Hogyha ott 60 milliárdot adnak, akkor miért ne adnának 40-et Tallinn Helsinki között? Úgyhogy indokolásra van szükség. Én nem tudtam már délelőtt feltenni a kérdést, de kérdezték, hogy vannak-e számítások, hogyha a meglévő szakaszokat javítanák fel, akkor az milyen gyorsan készülne el, munkahelyteremtés és költség szempontjában mi lenne. Az volt a válasz, válasz hogy volt Lyon Turin esetében számítás, és azt mondták, hogy 12 millió, milliárd költség már elköltésre került. De a francia számvevőszék szerint, és a kormány támogatja a projektet, nem 12, nem 26 milliárdba kerül majd. Van-e új számítás? Van-e új számítás erre tehát arra, hogy a többihez képest a, a szakasz feljavításához, renoválásához képest mit jelentene munkahelyteremtés, stb. Talán közvetlenül nem lehet megmondani, de mégis szeretném, Szeretnék tájékoztatást kapni arról, hogy hogyan számolták ki 20 évvel ezelőtt a 12 milliárdot. Van-e azóta új számítás, és ha nem, akkor és ha nincsenek új számok, akkor legalább szeretném megtudni, hogy a régiek mik voltak, hogy összehasonlíthassuk. És az utolsó dolog pedig azt hallottam, hogy egy eh, folyosót eh, építenek a Pannon mélyföldén. Magyarország, Csehország, Szlovákia maga Ausztria nélkül döntött erről, Ausztria ellenezte, mert ők a szemeringi alakotat akarták megépíteni. Inkább 30 évet vártak volna, de ez csak inkább ott menjen rajtuk keresztül, és nem párhuzamosan. A másik három ország viszont átverte. Ennek van-e valami hatása, hogyha ez a folyam, folyosó a pannon mély, mélyföldön keresztül megy, és mondjuk 15 év múlva leér a tengerhez, akkor a szemeringi alagút még inkább deficites lesz meg. Tehát ezt ellenőrzi-e valaki? Adnak-e utasítást vagy tanácsot? Ki tájékoztat minket, hogy nyomást gyakoroljunk? Mert azt nem lehet, hogy a nagy projektek mindegy hány évtizedbe kerülnek és mennyibe, azokat mindig átviszik, a kis projekteknél pedig mindig figyelik, hogy mibe kerülnek. Köszönöm szépen. Most pedig nagyon sok kérdést kapott, és természetesen izgatottan várjuk a válaszokat. Olidi úr, megadom a szót. Thank you, thank you, Chair. That was... Köszönöm, elnök úr. Valóban nagyon sűrű volt ez a megbeszélés. Próbálom követni a sorrendet. Van de Kamp úr kérdése. A munkatervben nem biztosítunk plusz flexibilitást a különböző finanszírozási források tekintetében, hanem a TNT hálózatot szolgáló munkatervek maximálisan bizt, mutatják azt, és bemutatják azt, hogy milyen forrást lehet elérni, és eddig már milyen forrásból minek a finanszírozása történt meg. Rákérdeztek arra is, hogy európai parlamenti képviselők mit tehetnek. Az egyik aspektus, hogy továbbra is támogatják a folyamatot. az, hogy a pénzügyi eszközök a szükségleteknek megfeleljenek. Egy másik aspektus, ahol sokat tudnak segíteni, hogyha segítenek minket a keret koherenciának a biztosításában. Még mindig persze vannak inkoherens döntések, még mindig vannak olyan nemzeti döntések, amelyek nem felelnek meg a prioritásoknak, amelyek a leginkább értelmes prioritások európai szinten. Még mindig vannak kevésbé optimális döntések a projektek finanszírozása területén. Én nem mondom azt, hogy ez megszűnt, és nem mondom azt, hogy potenciálisan minden ilyet el tudunk töntetni, de legalábbis ezzel a második generációs munkatervel meg lesz az összes elem ahhoz, hogy a kritikus elemzést el lehessen végezni, és mindegyik szinten a megfelelő egyeztetéseket el lehessen végezni. Tehát mindenki a saját választók körzetében, a kontaktusai kapcsán vagy segítségével, amelyek politikai szinten felállnak, használják a lehető legjobban föl a munkaterben tartalmazó elemeket, információkat, azért, hogy a lehető legracionálisabb döntések szülessenek, és a európai szinten leginkább kedvező projekteken dolgozzanak. Kína. Minden plusz forrást üdvözlünk. Kína, Kínában jelentős likvid eszközök állnak rendelkezésre. Kínát igazából bizonyos szémák, bizonyos konkrét megáldások érdeklik, ahol egy sor feltétel teljesül és persze a feltételek azt jelentik, hogy kínai szerződéses partnereket, kínai eszközöket kell használni, 15 éves koncesziót kell, hogy kapjanak. Ez európai pénzügyi befektető esetén nem így működik. Ugyanolyan szabályoknak kell, hogy megfeleljen a kínai támogatás vagy finanszírozás is, mint minden más eszközterületén. A struktúrált párbeszéd folyik, a Connectivity Platform szintjén a legmagasabb szinten EU és kínai oldalon. Mi próbáljuk elmagyarázni a kínai partnereknek, mik a szabályok. Őszintén fogalmazunk ezeken a megbeszéléseken, de látjuk, hogy még mindig vannak problémák. Egy nagyon szimbolikus projekt, amit nemrég írtak alá, Belgrád-Budapest vasúti összeköltetés. abszolút szükséges az Európai Unió számára de azok a feltételek, amelyekről a tárgyalás folyt, úgy tűnik, hogy nem felelnek meg teljesen a közbeszerzési szabályoknak, a koncesziós szabályoknak, stb. Úgyhogy a magyar és a szerb hatóságokkal egyeztetünk, persze a kínaiakkal is, mert nem akarunk precedens helyzetet felállítani, ami negatívan hatna a jövőre főleg a legsérülékenyebb országokat érintve, ugye ezek az országok, amelyek közel állnak az EU tagsághoz, de még nem jutottak el oda, és nagyon nagy szükségük van az infrastruktúrális beruházásokra. Az a segítség és az a támogatás, amit kérünk Önöktől, az pont ez a kritikus szemlélet. Mik a prioritásaink, milyen kihívások állnak előttünk, nagyon élénk vitát folytattunk. Itt nem csak a Lyon-Torino szakaszról van szó, hanem nagyon sok más projektről is. Az információk megvannak, közé vannak téve, ott vannak a tények. Ne felejtsék el, hogy mi abszolút rendelkezésükre állunk, hogy minden lehetséges információt közé tegyünk, amelyet hasznosnak találnak az egyes projektek elemzéséhez. A Lyon Torino tekintetében sok szempontból lehet kritizálni a projektet, de azért azt eh, nem lehet mondani, hogy itt nincs meg az átláthatóság, vagy eh, hogy itt eh, súlyos költség hatékonysági elemzési problémák vannak. Nincsen egy olyan másik projekt sem, amelyet ilyen sokszor alitáltak volna. Úgyhogy ezt nem fogadom el. Azt elfogadom, hogy kritikusan fogalmazanak ilyen projektek esetében, mert ők úgy gondolják, hogy más prioritások jobbak, de azért nem mondják azt, hogy a jogalkotó itt a parlamenten belül is magas szintű prioritású projektlistára kiválasztotta ezt a projektet. A különféle horizontális aspektusok tekintetében jelezték, és Reméljük, hogy be tudjuk majd venni a szükséges infrastruktúra leírásba, be tudunk venni olyan elemeket is, hogy az infrastruktúrák hogyan lehetnek intelligensebbek, zöldebbek, vonzóbbak, stb. stb. És a dokumentumokban szerepelnek ezek az elemzések. A lényeg, hogy optimálisan tudjuk felhasználni a hiányos forrásokat. Nielsen úr kérdése a frontloading feltöltés tekintetében az EU támogatás és egy olyan eszköz, mint a Connecting Europe Facility esetében. Ennek a lényege a projektek beindítása, ugye nagyon nehéz első fázisban, amikor még sok a bizonytalanság, hiszen több szereplős finanszírozásról van szó. A projekttípus támogatás tekintetében én olyan projektekben hiszek, amelyek a projektek elején támogatandóak. Persze nem hagyjuk magukra ezután sem ezeket a projekteket. A legfontosabb ezeknél a támogatás az első fázisban. A TNT kiterjedése meghosszabbítása, nyugat-balkáni támogatás és más szomszédos ország felé nyitunk. Maga a hálózat pontosan az, amit próbálunk elemezni a munkatervben is, és a külső tenté dimenzió elemző dokumentumban is. Remélhetőleg hasznos információval fogunk majd szolgálni szomszédos ország pénzügyi támogatása tekintetében, hogy az ő eszközeiket is föl lehessen használni ezekre a célokra. Ezek az országok eléggé fegyelmezettek ahhoz, hogy olyan projekteket nyújtsanak be, amelyek európai hozzáadott értéket biztosítanak. Hasonlóan eddig ilyen fegyelmezetten jártak el az országok, az infrastruktúra és úgynevezett soft measures tekintetében azért, hogy megfeleljenek az EU akinak. INEA az Európai Beruházási Bankhoz nem kapcsolódik szorosan, direkt módon, hogy Riké úrnak válaszoljak, de hát az INEA a különböző projekteket rendkívül jól ismeri. Tudja, hogy jelentősen egyeztetünk az EIB-val, sajnos tiszteletben kell, hogy tartsuk az IAB függetlenségét, és tiszteletben kell, hogy tartsuk a, az FC igazgatóságának függetlenségét is. Ugyanakkor a munka, a napi munka szintjén folyamatosan egyeztetünk az IAB-val, és az INEA folyamatosan be van vonva a közlekedési témákba. Ahogy ön nagyon helyesen jelezte, úgy tűnik, hogy azért százszerzékosan ez nem működik, és még mindig nincs egy megfelelő közlekedési szakértői csoportunk. Minden forrásot, forrást felhasználunk, innen a bizottsági alkalmazottak, nemzeti alkalmazottak, a kiegészítő jelleg, a kiegészítő jelleg költségvetési értelmezése az lenne, hogy nincs szükségünk további támogatásra, az összes európai finanszírozást pénzügyi eszközök felé kell átirányítani. Azért ez túl egyszerű megfogalmazás lenne, főleg egy olyan szektorban, mint a közlekedés. Bebizonyítottuk, hogy lehetőség van ezen pénzügyi eszközök jobb felhasználására, de azzal a feltétellel, hogy néha nagyon bonyolult műveleteknél plusz támogatásra is szükség van garancia formájában. Kérem álljanak mellénk a nehéz költségvetési viták során, konkrétan a félidős felülvizsgálat során, támogassák -e ezt az indokot, mert egyébként túl gyorsan a, átlépünk az uniformizálásra az értékpapírosítás tekintetében. Néhány projektnél ez működhet, de még nem jutottunk el idáig. Nincs még elégséges portfóliónk megfelelő projekt tekintetében. Az értékpapírosítás akkor tervezhető, amikor már lesz tematikus projektportfóliónk, városi projektek, kikötői projektek, amelyeket aztán föl lehet használni, vagy amelyeknél föl lehet használni az ilyen pénzügyi eszközöket. Elnézést mindig nagyon nehéz a tentén napra megfelelő időpontot választani. Egy félnapos átfedés van a plenárissal, ez igaz. Reméljük, hogy ezzel együtt sokan részt tudnak majd venni a tenté napon. Fontos politikai döntések azok nem a plenáris időpontjára esnek, tehát mielőtt a plenáris megkezdődik, akkor kerül sor a politikai döntésekre a TNT napon. Bilbao asszony és az elnök úr ide térnék rá. Igen, nagyon jó módszer, hogyha újra gondoljuk, hogy mire van szükség, hol vannak a prioritások. A folyamatban lévő munka alapján megpróbáljuk majd megnézni a projekteknél a nem, tehát a finanszírozás vagy a befejezés hiányának a költségeit, hiszen igazuk van. Nem egy olyan prioritást élvező a régi projekt él, ami nem lesz még mindig lezárva. A döntések és prioritások tekintetében úgy gondolom, hogy egy ilyenfajta elemzés is segít majd minket abban, hogy több nyomást gyakoroljunk a prioritás változtatás területén. Most nem mondom azt, hogy a jelenlegi CEF rendelet függeléke fönn fog maradni. Én vagyok az első, aki dinamikusan meg akarom változtatni menet közben a konkrét eredmények alapján. És lehetőleg a finanszírozásot kell biztosítani, ahol a leginkább származhatunk a multiplikátor hatásra. A tengeri autópályák, igen, nagyon fontos, komplex kérdésről van szó. Lényegében két célunk van a tengeri autópályákkal. Az első cél, a legelső cél az volt, hogy próbáljuk amennyire lehet a forgalmat a közútról a tengerre átterelni. Ez még mindig fontos cél. Brian Simpson vezetésével. Van egy második aspektus, a szigetek és a ultraperiférikus régiók bekötése. Ez egy ígéret volt a TNT döntés idején. Használni fogjuk a tengeri motor, a tengeri autópálya témáját ahhoz, hogy kiszolgáljuk ezeket a szigeteket és más izolált régiókat. Ezt hangsúlyozni fogjuk majd Simpson úr munkatervében. Végül következtetésként még annyit mondanék el, az egyes projekteket, határon átnyúló kis projektek, stb. áttekintve az újfajta megközelítés a folyosóknak segíteni fog minket, hogy az összes elemet figyelembe vegyük, és ezek alapján tudjunk majd döntést hozni. És remélem, hogy aktív részt fognak venni ebben a vitában, illetve használni fogják az összes anyagot, dokumentumokat, munkaterveket, minden egyes munkaterv mellett mindig egy analitikai elemzési szerepe, adatok, forgalom, módoközti megoszlás, úgyhogy ez alátámasztja majd a jó döntéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Onidi úr. Két kérdésre azonban nem válaszolt, ezért azokat megismételném. Megkérdeztem öntől azt, hogy van-e új elemzés, mi szerint 26 milliárdba kerül a Lyon Torino közötti útvonal, és hogy mivel indokolható ez a drágulás. Másodszorban lenne egy új folyosó, Pozsonytól a földközi tengerig. Van-e új elemzés a Zemerin Koem alagútra vonatkozólag, hiszen ez egy olyan útvonal, amely esetleg előbb elkészülhet, és lehet, hogy az áruszállítás szempontjából még jobb is lenne. Nem tudom, hogy meg tudja erősíteni, hogy erre vonatkozólag van egy új elemzés, és ha van, akkor azt megkapjuk-e. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy odafigyel arra, hogy megválaszoljam azokat a kérdéseket is, amelyeket megpróbáltam kikerülni. Ami Leon Torinót illeti, a francia szenvedőszék elemzést készített, amely megerősítette, hogy az eredeti költségeket, az eredetileg megbecsült költségeket az infláció figyelembevételével 12 milliárdos szám jött ki eredményül, de ez nem egyezik a mi számadatainkkal. Másodszorban, ami a második kérdését illeti, itt sajnos elérkeztem a tudásom korlátaihoz, úgyhogy majd írásban kell, hogy megválaszoljam ezt a kérdést. Rendben, úgyis jó, hogyha majd késve válaszoljam meg. Euh, de a différence entre la Cour des comptes. Off. Majd én válaszolok a összeg szerinti különbségekre 9 milliárd plusz a plusz elemzés az már 12 milliárd, 14 milliárd Liontól az első állomásig, mert a finanszírozási terv az a munkákra vonatkozik, de ugye itt több alagútról van szó, ezek a munkák, de ugye el is kell jutni az alagúthoz, úgyhogy a 14 milliárd az a Liontól az alagútig vezető út költsége. Das ist ja dann ganz was anderes. Aber jetzt nochmal. Igen, hát ez meg aztán végképp más kérdés. már Válni. Köszönöm, elnök úr, hogy reagálhatok. Hát nem igazán tetszik a bizottság tónusa, amikor még csak információt se kérnek. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak tagja vagyok, és egy politikai frakció koordinátora is vagyok, és úgy döntöttünk, hogy rákérdezünk a Torino Lian projekti információjára plusz a parlament titkársága is küldött egy kérést, az egész parlament titkársága, hogy megkapjuk ezt az információt, és a DG Move nem válaszol. Szerintem csak időt akarnak nyerni. Én azt szeretném, hogy legyen átláthatóság az információk tekintetében, és ő nem mondhatja azt, hogy most az átláthatóság működik. Ez nem igaz minél előbb adják meg ezeket az információkat. Nem tudom, hogy ő ne az illetékes, de mivel ez nem az én kérésem, nem néhány frakció kérése, hanem az egész Európai Parlament kérése, adják meg ezeket az információkat, vagy pedig mondják meg egyértelműen, publikusan, hogy miért nem adhatják meg az információkat. Köszönöm. Da ich natürlich jetzt noch drei Leuten, mir inklusive die Möglichkeit... Magamat is beleértve, három embernek adtam meg a szót, hogy kérdéseket tegyenek fel, úgyhogy most önnek még egyszer lehetőséget kell biztosítanom, hogy válaszoljon. Ami az utolsó dolgot illeti, amit említettek az imént, mi mindenképpen mindig szívesen információt szolgáltatunk. Nekünk is érdekünk, hogy önöknek a lehető legtöbb információt eljuttassuk a projektekről. Tehát amikor csak információt kérnek, akkor mindenképpen információt is adunk, ha tudunk. Bizonyos információkat a projektek kapcsán nem tudunk továbbítani, mert erre kérnek bennünket a projektek végrehajtói, de ez csak azon dokumentumokra vonatkozik, amelyek eh, a formális, hozzánk formális kérvényt illetik, az összes többi információt természetesen szívesen eljuttatom, és örömmel megkeresem majd önt, akár személyesen is, hogy megbeszéljük ezt a kérdést. Köszönöm szépen még egyszer az előadást, a válaszokat, köszönöm a kérdéseket is a kollégáknak egy nagyon jó eszmecserét hallhattunk. És természetesen folytatjuk majd ezt a témát is. Az egyéb kérdések következnek. Nincs mondandóm, a következő ülésre 2016. április 7-én csütörtökön kerül sor, reggel 9 órakor kezdünk. Ezzel a mai ülésnek vége, és április 7-én reggel 9-kor újra találkozunk. Köszönöm szépen, és mindenkinek további szép napot kívánok!